illetve őt fogja felváltani Louis Ide. A közvetlen választásokon nyerte el a mandátumot a hetes cikk értelmében. Ezt tudomásul vettük, és üdvözlöm a kollégákat az eljárási szabályoknak megfelelően vesznek majd részt a munkában, és írásban nyilatkoztak, hogy a mandátumok gyakorlása során nem folytatnak semmilyen tevékenységet